Dear colleagues, we're going to begin on time because we, we're up against votes, so please try and take your seats. Thank you. For point one, the Először is a napi rend elfogadása. Kérem, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy ami a jogi segítségnyújtást illeti, illetve az európai elfogató parancsat kapcsolatos kérdéseket. Dennis de Young jelentéstevő, és a harmadik pont előtt fog majd szólni, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ami a nyelvi rendszert illeti, a horvát, cseh, málta, lett, litván, dán, észt, szlovén és gél nyelven nem áll rendelkezésre mai napon. Hogyha minden kolléga készen áll, napi rendi pont, igen, Szeretném elmondani, hogy a plenárison hagytam a szavazókártyámat én, és Okay. Okay, colleagues, I, I want to speed this up because... Szeretném felgyorsítani a dolgokat, tisztelt kollégák, mert sok mindenkinek dolga van még. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Ketten nem hozták el a szavazókártyájukat, erre most nincs idő, hogy utána menjenek. Van-e még valaki, akinek nincs szavazókártyája? Kérem, hogy most szóljon, most jelezze. Nem, rendben. Akkor két szocialista képviselő van, aki nem hozta el a szavazókártyáját, ők majd kézzel jelezik. To take their seats. Kérem, hogy minden teljes tag foglalja el a helyét minél gyorsabban. Okay. everyone seated? Mindenki helyet foglalt. I don't want anyone to have an injury by running, so just nem szeretném, hogy valaki megsérülne azért, mert futnia kell a helyére, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Okay, everyone is seated. Axel, take your seat, please. Thanks. Kérem, foglaljanak helyet még egyszer, mert jó, itt van a szavazókártyád? Itt van, rendben, szuper. Mindenki készen áll. Én is kész feltartással szeretnék szavazni? Rendben, mondja az elnök, akkor hárman vannak, akiknek nincsen szavazókártyája, kézzel fognak szavazni, kézfeltartása. Még valaki van-e? Nincs, rendben, akkor lássunk hozzá. Tehát, ami a jogi segítségnyújtást illeti, a gyanúsítottak esetében, illetve a nemzetközi elfogató parancsok esetében, ez a, ez a témánk. Hogyha a jelentéstevő nem kér szót, akkor, akkor át is térhetünk a szavazásra. Megnyitom a szavazást. Csak emelje fel a kezét az, akinek nincs itt a szavazókártyája, kérem egyel többen szavaztak a teljes tagok közül a néppártból. Okay, and now the vote is closed. Lezárom. 45 44 egy arányban elfogadtuk, nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Október 1-én kerül majd plenárisra ez a kérdés. Deang úr, nem tudom, hogy hol van, kérre szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, igen. Valóban szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevőknek, különösen az elmúlt hónap kemény munkájáért. A holland elnökség fölgyorsította a munkát itt az utolsó időszakban. Az eredeti javaslathoz képest nem sikerült mindent megvalósítani, amit szerettünk volna, nem teljesen sikerült az adott irányelvhez igazítani a szöveget. Most nincs időm arra, hogy a részletekbe bocsátkozzak. Annyit mondhatok, hogy szerintem mégis egy olyan csomag született, amelyel elégedettek lehetünk. Tehát még egyszer mindenkinek köszönetet mondok az együttműködésért. Elnök, köszönöm szépen, Dion és most pedig lépjünk tovább. A hármas napirendi pont a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárások alkalmazása céljából a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékének létrehozása. Szilvi Gióma jelentéstevő, a nemzetközi tárgyalások megnyitásáról, illetve a tárgyalócsapat összetételéről. Ez egy közös biztonságos származási országok jegyzékét hozná létre a 35-ös és 38-as, a 108-as, a 109-es, a 119-es módosítókat visszavonták. Ezen kívül a 103-as módosítót is visszavonták. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kére szót, nem? Rendben. Akkor lépjünk tovább. Harmincas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A néppártól ismét egyel többen szavaztak. Lezárom. Lezárom a szavazást. A néppártól még mindig egyel többen vannak. Kérem, hogy valaki vegye ki a kártyáját. Lendben lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es. Compromise one. The vote is open. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 77-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 9-es módosító az AFET részéről, megnyitom a szavazást. Nem, javítja magát az elnök, kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences afet módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 104-es következik, megnyitom a szavazást. A 103-ast visszavonták, tehát a 104-esről szavazunk. Még mindig megnyitom a szavazást, még nyitva van, lezárom. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum két részben. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva van. Lezárom. Elfogadtuk. 110-es módosító, megnyitom a szavazást. A tízes kompromisszumnak az eredménye nem jelent meg a képernyőn? Akkor a végén majd tájékoztatjuk a tisztelt képviselőt. 110-es módosítóra még mindig nyitva van a szavazás. Akkor most nyitjuk meg. 110-esről szavazzanak, kérem. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 114-es módosítóról megnyitom a, szá- a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 115-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 116-os, megnyitom. Lezárom. Eltasítottuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 120-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 121-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 122-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Kettes és 36-os, ezek egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Negyvenes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös pramberom bekezdés, ötös módosító és 57-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító az affettől, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító az megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. Hetvenegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Az utolsó oldalon járunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. az egész szövegről, annak módosított formájáról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 36-10 arányban három tartózkodással. Gratulálunk. És most pedig, tisztelt kollégák, az intézményközi tárgyalások megnyitásáról, illetve a tárgyaló csapat összetételéről abszolút többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43-6 arányban nem volt tartózkodó. Gratulálunk a jelentéstevőnek. és itt található a tárgyaló, tárgyalócsapat összetétele a listája, hogyha valaki meg akarja nézni. Rendben, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kére szót. Igen, tessék. Igen, röviden szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a szavazásért, illetve a párbeszédek, a megbeszélések minőségéért és köszönetet mondok mindenkinek köszönet. Thank you, Sylvie. Colleagues, we now move to um, the point six. Hatos napi rendi pont következik. A harmadik országból származó polgárok vízumkötelességéről. Az előadó Demerra kolléga. Itt egy jelentés tervezetet kell elfogadnunk, meg azt, hogy további tárgyalásokra kerülhet-e sor. Az előadó kívánne hozzátenni valamit, vagy szavazhatunk. Okay. So we proceed to the vote. Szavazunk. Oh. sorry, point four. Sorry, we should have gone to point four. Elnézést, rossz sorrendben hirdettem meg, hogy mi a teendőnk. Kiváló. Na most akkor először mégis a Diaz de Mera úr jelentéséről szabadunk, és aztán foglalkozunk a héja rendszerrel, és utána folytatjuk a négyes ponttal, ha, ha gond, akkor a négyessel is folytatjuk most egyből. De ha kibírják a kollégák, akkor már a beharangozott az eredetitől eltérő sorrendben szavazunk. My apologies, but we can we'll, we'll, we'll proceed with the, uh, Mr. Diaz-Ramirez. Okay, let's begin with Amendment a compromise part A, the mechanism. A kompromisszum, a mechanizmus részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B rész, delegált jogi aktusok. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást? Nem. Elutasítva. 27-es mellette, pontosabban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as szavazzanak, kérem. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as módosító. Szavazunk. The vote is closed. Vége a szavazásnak, elutasítva. 45-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Megutasítottuk. 46-os. Szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51-es módosító, szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as módosító. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. és akkor a módosított szöveg egészéről szavazunk. Géppel név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 42 igen, 9 ellenszavazat, egy tartózkodás mellett a mandátumot a tárgyaló csoport mandátumáról szavazunk most külön, itt abszolút többségre van szükség, géppel szavazunk, megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. 42 a 9 ellenében Diaz de Mera úrnak gratulálunk. And now, colleagues, with my apology. Elnézést az előbbi évedésért, de most akkor sorra kerül a negyedik napi rendi pont, a héja rendszer és a héjacsalás elleni küzdelem témában. López Aguilar úr az előadó. Ez egy véleménytervezet, és ha az előadó nem kíván megszólalni, akkor szavazhatunk. 9-es módosító, ha mindenki felkészült. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. That is rejected. Lezárom, elutasítva. Kettes kompromisszum. Géppel szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And that is adopted. Elfogadtuk. What about Amendment 8? Was, yep. What about 8? És mi van a 8-assal? Okay, colleagues, compromise 3. The... Hármas kompromisszum. Just voted on two. Már a kettes kompromisszumot megszavaztuk. De a nyolcas módosítóról külön kéne szavazni. Mondják nekem. Nem szavaztuk a nyolcasról, elnézést. Akkor a nyolcasról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nyolcas módosítóról elfogadtuk. Most jön a kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. You just keep your eye on it, because I went to compromise too. So, we're on compromise two. The vote. We're on compromise two. Tart a szavazás. A kettes kompromisszumról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön a hármas kompromisszum. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosítóján elindítottam a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, géppel szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 22-es módosító, Lezártam. Elfogadtuk. 23-as módosító. Lezárom. Elfogadtuk. Ápreambulum bekezdés második módosítójáról nyitok szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulum első kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Az árószavazás következik, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok! Az Ekon bizottságban július 30-án lesz a szavazás majd. Thank you, colleagues. That is the end. Köszönöm, kollégák. Ezzel a szavazást lezártuk. Egy napi rendi pontunk van még. Colleagues, if you're leaving, please uh, leave quietly. We have one more point. <laughs> yeah.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 Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Egy-két gondolatot szeretnék megosztani. cadre financier pluriannuel, euh, on parle... Önökkel azt hiszem, hogy a 2017-20-as időszakról nem beszélünk eleget, általában a 2017-es időszakra összpontosítunk. De a több éves pénzügyi terv nem csak 2017-re vonatkozik, hanem a 2017-20-as időszakra ezért vannak módosítók erre vonatkozóan, tehát ne csak a következő évről legyen szó, hanem az azt odáig következő időszakról. Très bien. Euh, la dimension sécuritaire, on passe un peu à côté. Ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, Nagyon fontos a migrációs áramlat megfelelő kezelése, irányítása, ezért erre vonatkozóan is módosítókat nyújtottam be. Ami pedig az ügynökségeket illeti, egyetértek azzal, hogy bizonyos kérdések fölmerülnek a kifizetések kapcsán, azonban az ügynökségek mandátuma kibővült, és ez azt jelenti, hogy a költségvetésnek is bővülnie kell, gondolok itt például az EASO-ra és a Frontexre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, ennyit kívántam elmondani. Thank you, Gerard. Barbara. Köszönöm szépen. De... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleménytervezetért, a bevezetőhöz is gratulálok, és véleményem szerint vannak olyan pontok, amelyeket tovább lehetne finomítani, felhasználva a Libe kollégák elmúlt években végzett munkáját. Én magam is kidolgoztam néhány módosítót, amit majd előterjesztek. Néhány konkrétumot engedjenek meg. A jövőbeni költségvetésekre tekintettel erősíteni kéne a repatriálásra fordított forrásokat, az integráció fokozása érdekében a bevándorlás összefüggésében, ami az európai eh, kutatási és eh, mentési alapot is eh, bővíteni kéne, hogy az érintett tagállamokban kellő segítséget tudjunk nyújtani, elsősorban ott, ahol különösen erőteljes a bevándorlási hullám fokozni kell az olyan jelenségekkel szembeni fellépésre fordított forrásokat is, mint például az antiszemitizmus, az iszlámofóbia, az egyes tagállamokban a cigány ellenesség. További forrásokra lenne szükség, amelyeket ugye nem kéne a partnerországok együttműködési készségéhez kötni, például a migránsok visszafogadása tekintetében egyéb projektek is sérthetik az Európába bevándorlók jogait, akik menedékért folyamodnak, és amelyek diktatórikus rezsimeket legitimálhatnak ilyen projektekkel ezeket nem szabad támogatni. Nemzet és európai szinten olyan mechanizmusokat kellene biztosítani, amelyek lehetővé teszik az források felhasználásának átláthatóságát, ellenőrzését, megfelelő monitorozásra is szükség van, és értékelési mechanizmusokra, amit nem kizárólag utólagos jelleggel kellene végezni, és fontos, hogy a célokat, a végső célokat szolgálják. Végezetül pedig összehasonlító mutató számokra is szükség van, annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni a források felhasználását, és ezek eredményét nyilvánosságra kell hozni. Elnök, köszönöm szépen. Kívánom még valaki szólni, Boni úr? Köszönöm. Egy dolgot szeretnék csak elmondani. Az Európai Kábítószer Ellenőrzési Központtal kapcsolatosan. Itt azt látom, hogy az új kábítószerekre vonatkozó adatbázishoz további forrást terveznek rendelni. Itt különösen új anyagokra gondolunk, új anyagokat kell megvizsgálni. Ugyanakkor viszont csökken a létszáma a központnak. Ezt mindenféleképpen meg kell vizsgálni, amikor a 2017-es, 2020-as költségvetésről beszélünk. Itt ugyanis azt tervezzük, hogy ennek az új, ehhez az új ügyökséghez rendeljük a eh, korai jelzőrendszer működtetését is, és eh, ez nyilvánvaló, hogy 2020-ig eh, úgy kell módosítani a költségvetés, hogy ezt az új feladatot is figyelembe vegyük, illetve ehhez plusz forrásokat rendeljünk. Úgyhogy e tekintetben nyújtok majd be módosítót. Elnök Köszönöm. Monika, kedves kollégák, elnök úr, egy rövid megjegyzés. A jelentéstevőt arra kérném, hogy miután egy hosszas meghallgatásra kerül sor az SIS 3 kapcsán, itt a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések kérdését is figyelembe kell venni. Itt a létszámhiány miatt eléggé komoly méreteket öltenek ezek a visszaélések, és egészen botrányos esetek fordulnak elő, tehát én kérem, hogy a jelentésben ezt a problémát vegye figyelembe, mert ennek a költségvetésre is kihatása kell, hogy legyen, és ezt a témát is meg kell vizsgálni, hogy van-e igény, ugyanis a gyermekekkel és a csecsemőkkel szembeni ilyen visszaélések egyre nagyobb méreteket öltenek, különösen a bevándorlók körében, tehát itt egyértelmű panasz merült fel, hogy ezt a problémát nem tudjuk kezelni. Nem tudom, hogy ezt a kérdést az előadó értete, illetve igen, tegnap plenárison én is szóltam arról, hogy a menekültek közül tízezer gyermek tűnt el nyomtalanul. Claude, ezt eh, jól látta, nem valószínű, hogy hallottad. Tehát több órás meghallgatást eh, tartottunk eh, a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés témájában, és azt hallottuk, hogy a az illetékes ügynökség a létszámhiány miatt nem tud koordináló szerepet játszani az ilyen szörnyűséges bűncselekmények megakadályozása érdekében, és itt ebben a tekintetben a menekültek gyermekeinek is, tehát ezt is figyelembe kell venni, Úgyhogy az szsz kérem, vegye fel a kapcsolatot, mert ez egy egyértelmű problémaként jelentkezett, és ha ezt Hát, ezzel szemben fel akarunk lépni, akkor ehhez megfelelő forrásokat kell rendelni. Igen, teljesen egyetértek. Nem említettem ezt ugyan kifejezetten, de a válsághelyzetekre, szükséghelyzetekre vonatkozóan van elkülönített forrás. Én várom a módosítóit, módosítóikat az önök által prioritásnak tartott kérdésekben a LIBE szempontjából, és ezeket majd örömmel megvitatnám minden kollégával. Köszönöm szépen! a hozzászólásokat. Tereza, van még hozzá fűzni valód? Most érkeztem, úgyhogy elnézést a késésért. Én is támogatni szeretném Holmeier asszonyt az előbb tett megjegyzése kapcsán. Igen, Makovej asszony sok esetben beszéltem Görögországban menekültekkel, jártam menekült táborokban, ahol rengeteg kíséret nélkül érkező gyermek van, és az összes menekülteket érintő problémák közül azt hiszem a legsúlyosabb az ő esetük, tehát a kíséret nélkül utazó gyermekek igazán szörnyű körülmények között élnek. Vannak kiskorúak, akik családdal érkeztek, az ő esetükben is problémák vannak, de 10 vagy 17 évesek egyszerűen nem tudnak kijutni a táborokból, miután nem kísérőkkel utaznak. Úgyhogy az, arra kell összpontosítanunk, hogy ezt a csoportot megsegítsük. És biztosítanunk kell, hogy ne kerüljenek embercsempészek kezébe. Úgyhogy én nagyon erőteljesen támogatom a Monika által elmondottakat. Elnök, köszönöm, én is köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és várjuk a jelentéshez a módosítójukat, amelynek határideje augusztus 22, a LIBE augusztus 31-én fogadja el Monika, és Tereza annyira meggyőző volt, hogy én magam is majd kidolgozok, és előtereztek egy ezzel kapcsolatos módosítót. Igen, ez volt a lényege a vitának. Tamás még ehhez kívánsz szólni, vagy más ügyben? A költségvetéshez szeretnék szólni. Elnézést, a plenárison voltam a Bahrájnal és az emberi jogokkal kapcsolatosan volt a vita a sürgősségi kérdésekben, úgyhogy ezeken nekem mindig részt kell vennem, de ami a 2017-es költségvetést illeti, a LIBE részéről Eh, erősítenünk kell a külső határok védelmét és ellenőrzését. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. 3 milliárd euró a határ és partvédelemre eh, azt hiszem egy jó példája annak, hogy hogyan kívánunk részt venni. A néppárt azonban ennél nagyobb összeget szánna erre a célra 2020-ig, és további eszközöket, további rugalmassági eszközöket szeretnénk látni. A rugalmassági alap 1,7 milliárdjára mi pozitívan reagáltunk, a 2016-os válság esetében ez hasznos volt, de ehhez a témához további forrásokat kell rendelni. a hármas és a négyes kezelésére, mert ez számunkra különösen fontos kérdés. Az EPP-nek három prioritása van a terrorizmus, a radikalizmus és az extrémizmus megakadályzása, az új kábítószerekkel szembeni, az, különösen a szintetikus kábítószerekkel szembeni fellépés, tehát támogatni kell az ebben illetékes ügynökséget. Köszönöm, mondja az elnök. Erről egyébként már szó volt, amíg nem voltál itt. Makovej asszony asszisztense ezeket feljegyezte, úgyhogy kérem a módosítókat nyújts be majd időben. És akkor bevesszük ezeket a szempontokat, is köszönöm minden kollégának a hozzászólását ebben a nagyon fontos témában. A nyolcas napi rendi pontok az egyébek, és eh, a következő ülésünk jövő héten lesz. Akik esetleg nem jelennének meg, azoknak kellemes nyaralást, de egyébként július 11-én 3 eh, órakor Brüsszelben találkozunk ismét.